Good afternoon, everybody. I think... Jó napot kívánok mindenkinek. Úgy vélem, hogy megkezdhetjük a mai ülésünket ezen a nagyon szép délutánon. Ez az első alkalom, hogy elnöklöm ezt a szakbizottsági ülést, de örömmel teszem ezt, és minden alkalommal megtiszteltetés számomra azt, hogy elnöke lehetek ennek a fontos ülésnek, és ilyen sok kedves, mosolygós embert látok itt, beleértve a tolmácsokat is, akik állandóan mosolyognak, amikor engem látnak, ez tényleg nagyon jó számomra. De térjünk is rá a napi rendre. Az az első kérdésem, hogy valaki ellenzi-e, kifogásolja-e a napirendünket ma? Nem. Akkor elfogadottnak tekintjük ezt a napirendet. Tökéletes. el kell mondanom, valamint az elnöki közlemények körött, között a tolmácsolás szempontjából minden nyelv elérhető a máltain kívül. És azt is el kell mondjam, hogy szeretnék új állandó képviselőket üdvözölni itt. Bocskor Andrát Magyarországról, Miriam Lexmant Szlovákiából, és eh, Ellen Frizont Svédországból, Dominik Bildet Franciaországból, és utolsóként, de nem utolsó sorban Margarita de la Pisa Carion Spanyolországból. Remélem, hogy jó lesz mindannyiukkal az együttműködés a jövőben. jegyzőkönyvek jóváhagyása. Ezután most lesz időnk arra, hogy foglalkozzunk a Eurofound jelentéssel, amely a dolgozó szegényekkel foglalkozik. Mindig örülök annak, hogyha találkozhatunk önökkel, és megismerhetjük munkájukat. Szeretném üdvözölni körünkben Daphne Arendt asszonyt, aki vezető kutató a Eurofound társadalompatikai intézetében, és be fogja mutatni azt, hogy a szegénység hogyan alakult a 2008-as pénzügyi válságot követően, és hogy ez hogyan hatott ki az európaiak társadalmi helyzetére. Az előadása egy 2017-es Eurofound jelentésen alapul, de friss adatok is lesznek a mai előadásában. 10 perce van az előadására, utána pedig lehetőségünk lesz arra, hogy kérdéseket tehessünk fel önnek. Az öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Először is szeretném elmondani azt, hogy nagy megtiszteltetés nekem és a Eurofoundnak is, hogy itt lehetünk ma, és hogy bemutathatom a jelentésünket. Bizonyára tudják, hogy 20 millió munkavállaló van az Európai Unióban, akiknek a háztartásuknak a bevétele a szegénység küszöb alatt van. Ezt azért mondom, mert a 2020-as stratégiában is az a célkötőzés, hogy 20 millió embert sikerüljön kiemelni a szociális kirekesztés vagy szegénység veszélye alól. Tehát mindenképpen a politikai döntéshozóknak figyelni, figyelniük kell a szegénységre, nem elég az embereket bevonni a munkahelyekre, hanem jó szociális védelemre, megfelelő bérezésre is szükség van, ahogy ezt a szociális jogok pillérében is rögzítették. A Eurofound a dolgozói szegénységet 2010 óta követi nyomon. Az a jelentés, amit 2007-ben kiadtunk, az egy előző jelentésnek volt a következménye, amelyel a, azzal foglalkoztunk, hogy mi volt a helyzet a pénzügyi válság előtt. A mostani jelentés a 2007-2004 közötti a fiskai, illetve 2018-as adatokkal sikerült gazdagítani ezt a jelentést. A jelentésben megvizsgáltuk az emberek szociális helyzetét, akik dolgozói szegénységet tapasztaló háztartásban élnek. A mai előadásom főként olyan munkavállalókra, munkavállalókkal foglalkozik, akik nem standard munkahelyeken dolgoznak, azokkal, akik részmunkaidőben dolgoznak, vagy akik nem önkéntesen lettek önfoglalkoztatók, vagy akiknek átmeneti szerződése van, vagy munkanélkülie Először nézzük meg azt, hogy mi okozza a dolgozói szegénységet. Ezen a dián látni lehet, hogy három fő oka lehet ennek. Az első az alacsony órabér. El kell mondani, hogy ritkán oka ez a dolgozói szegénységnek, de hogyha valakinek alacsony a bére, az nagy mértékben növelheti a dolgozói szegénység veszélyét, azért mert ez a kockázat, hogy mennyire van a kitéve a dolgozó szegénységnek, ez függ a háztartástól, és hogyha egy egyrülálló szülőről van szó, akinek még eltartottjai is vannak, akkor sokkal nagyobb a veszély. hiszen csak ez egy bevétel van ebben a háztartásban. Hogyha ugyanannyi gyermek száma az egyszülős háztartásban nagyobb eséllyel okoz kockázatot szegénység szempontjából, mint ahol két szülő van. Az is okozza, az is növeli a szegénység kockázatától, aki csak kevés órában dolgozik, vagy ahol magas a gyerekek száma. Ahogy mondtam, az egyszülős családoknál láthatjuk a veszélyt, a nagyobb háztartásoknál is, olyan háztartásokat is, ahol két felnőtt a szüleihez költözött, és beszélni kell még a nem önszántukból önfoglalkoztatókról és, és azokról és akik ideiglenes szerződéssel dolgoznak. Egy általános áttekintést szerettem volna adni a dolgozói szegénységről, úgy, ahogy azt a 2018-as adatok mutatják. Összességében egy volt egy kis változás, jelenleg 9,4%-on van az arány. A 2007-es adata ez az EU egészére nézve, vagyis 10 munkavállalóból egy van kitéve a dolgozói szegénységnek, de nagy különbségek vannak az egyes országok között. Ez a grafika azt mutatja, hogy 2007, 2004 és 2018 esetében milyen fajta változások mentek végbe. Néhány egyes néhány országnál a 2017-es adat van feltöntetve. A, a vastag nyíl azt mutatja, hogy az egész periódus alatt volt változás, a vékonyabb pedig azt, hogy 2000 és 2008 között volt néhány országnál erősebb trendek tapasztalhatóak, mint másoknál. Luxemburg egy különleges eset, erre majd még vissza fogok térni. Luxemburg esetében azt láthatjuk, hogy nagyon sok külföldi munkavállaló van, amely a kiskereskedelemben, az élelmiszerelőállításban dolgozik, minimum bérezés mellett. Úgy gondolom fontos kimondani azt is, hogy Luxemburgban nagyon sok külföldi munkavállaló van, és ezért ilyen magas eh, ez az arány itt. A másik dolog, amelyről beszélni kell, az a Románia. Még mindig itt eh, a legmagasabb az arány, de azt láthatjuk, hogy a dolgozói szegénység kockázata 2006-ban csökkenni kezdett, de az, hogy nincs egyenlő eh, esély a vidéki területeken, illetve illetve az alacsonyan képzettek számára. Ez még mindig strukturális szakadékot jelent a különböző foglalkoztatási formák között. Nagyon sok ország van, Franciaország, Németország, Hollandia, Ausztria, kontinentális országok, ahol nagyon erős a kollektív szerződés szerepe, itt viszonylag alacsony a dolgozói szegénység kockázata, de ez nem vonatkozik a nem standard munkákra. A munkaerőpiaci szabályozás megvédi a teljes munkaerőben dolgozókat, de kevesebb a szabályozás a nem standard munkahelyek esetében. Nézzük meg azt, hogy mi a különböző csoportok alakulása, különböző szerződések formájában. Látható ezen az ábrán, hogy az állandó ö, teljes munkaidőben dolgozók és az a határozatlan idejű szerződéssel rendelkezőknek a legkisebb az esélye, hogy aktív keresőként szegények legyenek. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a mun- teljes és részmunkaidős, illetve a önként, illetve nem önként vállalt részmunkaidő az a dolgozó saját leírásán alapul. A nem önszántából részmunkaidős, illetve a határozott, határozott idejű szerződéssel dolgozó nagyon gyakran több órát szeretne dolgozni, de nem talál olyan munkát, ami ezt lehetővé tenné. A nem önként vállalt részmunkaidős dolgozók vannak leginkább kitéve annak a kockázatnak, hogy elszegényednek. 48%, tehát még mindig magasabb azoknak az aránya, akik munkanélküliként válnak szegényé, de a részmunkaidős munkavállalók szegénysége is 30%, ami nagyon magas. Nagyon sok embert csak bizonyos konkrét időszakra vesznek fel dolgozni, ők nagyobb kockázatot kell kénytelenek elviselni a tekintetben, hogy elszegényednek, mint azok, akik állandó szerződéssel dolgoznak. Vannak olyan országok, ahol például látjuk, hogy nagyon sok mezőgazdasági szezonális munkára kerül sor, és ezek az emberek, akik mezőgazdasági munkát végeznek szezonálisan, nagyon gyakran önfoglalkoztatóként teszik ezt. A határozott idejű szerződéssel dolgozók, illetve részmunkaidősök csoportja a leginkább kitett. Itt látható az ábra, ami demonstrálja, hogy miért. Ha megnézzük a részmunkaidős foglalkoztatottakat, az összeset, akkor azt látjuk, hogy az országok közötti különbség a szegénység tekintetében nagyon nagy. Dániában 4 százalék, Bulgáriában pedig 42. Vannak olyan országok, ahol a kockázatok nem magasabbak, mint a teljes munkaidős munkavállalók számára, például Hollandiában, Dániában, a kockázatok nagyjából egyformák a két csoport számára. Ez azért is így van, mert nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy a dolgozó szegények szegénységét hogyan mérjük, hogyan definiáljuk. Az előző dián, amikor az összesített számokat néztük, elfelejtettem elmondani, hogy az EU-SZILK mutató egy összetett mutató, ami vizsgálja egy egyén munkáját, azt, hogy például minimum egy évben 7 hónapot dolgozzon, és ezután vizsgáljuk azt is, hogy milyen jövedelme van, a háztartásnak. És itt használjuk a medián jövedelmet, tehát ha a háztartás jövedelmének jövedelme, a medián jövedelem 60%-a alá esik, akkor tekintjük a veszélyeztetett háztartásnak. A háztartás összetétele szinte hihetetlenül fontos amikor a szegény, a dolgozók szegénységét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy nagyon gyakran a részmunkaidőben dolgozó nem a fő kereső egy családban, és ha ez így van, akkor kisebb a kockázata annak, hogy elszegényedik. Általánosságban elmondható a részmunkaidősökről, hogy nagyobb kockázat, nagyobb veszélye van annak, hogy elszegényednek, nagyobb veszélye van annak, hogy nem stabil a munkájuk, de ez összefügg azzal is, hogy egy kereső van-e a háztartásban, és hogy hány eltartott van a háztartásban. Hogyha nézzük a nem önszántukból részmunkaidősöket, elsősorban nagyon fontos elmondani, hogy a válság idején, mivel a munkaerőpiac összeszűkült, megnőtt a nem önként vállalt részmunkaidő száma. Amikor kevés a munka, akkor sokan hajlandóak elvállalni részmunkaidős állást is, akkor is, amikor szeretnének teljes munkaidőben dolgozni. Ezért, amikor az volt a fókuszban, hogy legyen valakinek munkája, bármilyen munkája, ez úgy tűnik, hogy nem elég ahhoz, hogy elkerüljük a szegénységet nem mindegy az, hogy milyen munkája lesz valakinek. A legtöbb országban a válság idején növekedett a nem önként vállalt részmunkaidő. Van olyan országban, hogy több mint 10% ponttal, és a veszélyeztetettség 13%-tól közel 80%-ig változik Cseh köztársaság és Románia között, akkor, hogyha valaki nem önként vállalt részmunkaidőben dolgozik, akkor ekkora a kockázat annak, hogy elszegényedik. Romániában majdnem duplája a nem önként vállalt részmunkaidős állásoknak a száma az EU átlaghoz képest. Hogyha az időszakos dolgozókat nézzük, az országos mintázatok nagyon mások, nagyon nagyok az eltérések. Azt látjuk, hogy Bulgáriában például óriási csökkenés, vagy Észtországban nagyon nagy csökkenés történt Luxemburgban, Lettországban, és Oszt Ausztriában viszont nagymértékben megnövekedett az ilyen dolgozók száma. És akkor következzenek az önfoglalkoztatók. Nagyon komplex a dolgozó szegények helyzetének megértése ebben a csoportban, több okból kifolyólag. Egyrészt ott van az adatok minősége, hiszen az önfoglalkoztatók maguk szolgáltatják ezeket az adatokat, és ez bizonyos országban ahhoz vezethet, hogy túlbecsüljük a dolgozói szegénységet. Amikor önfoglalkoztatókról beszélünk, akkor segít az is, hogyha megnézzük azt, hogy a, az anyagi nélkülözés szintjével hogyan összevethetőek a többi adatok. Vannak olyan országok, ahol a dolgozók szegénysége magasabb, mint az anyagi nélkülözés szintje. Svédország, Luxemburg, Németország, Dánia általában azon, azok az országok, ahol alacsony a dolgozói szegénység. Ezen országokban az önfoglalkoztatók szegénysége jövedelmi probléma. Alacsony jövedelmet fizetnek maguknak a forgalomból, amit generálnak de ettől függetlenül megélnek, elég jól megélnek, és anyagi nélkülözést nem szenvednek. De például Románia ismét egy nagyon érdekes pont, nem szabad alábecsülni a fontosságát a kulturális szektornak, az, a mezőgazdasági szektornak, bocsánat, illetve a szezonális mezőgazdasági munkának. A Romániában ez segít megérteni azt, hogy miért ennyire magas a dolgozó szegények száma Romániában. Ez tehát egy rövid áttekintést adott a különböző típusú szerződések helyzetéről. A következő téma, amire szeretnék rátérni, az az, hogy mi segíthet. Mivel lehetne csökkenteni a dolgozói szegénységet? Az irodalomban gyakran azt látjuk, hogy három lehetséges megoldásra utalnak. Ez egyik a minimál bér, erre majd még visszatérek egy perc múlva a szociális transferek, amelyek növelhetik azon háztartások lövedelmét, amelyek amúgy a szegénységi küszöb alá esnének, illetve indirekt intézkedéseket is láthatunk. Ezek olyan eszközök, amelyeknek indirekt hatása van a jövedelemre, és lehetővé teheti az emberek számára az, hogy többet dolgozzanak, mert mondjuk a gyerekeket el tudják helyezni óvodában, bölcsödében, vagy lakhatási támogatást kapnak, vagy javíthatják a lehetőségeiket, hogy mondjuk képzéssel jobb munkahelyet találjanak. 2017-ben egy tanulmányt végeztünk, és azt láttuk, hogy ezen indirekt intézkedésekre nem annyira összpontosítanak a tagállamok, de a tanulmányunk azt mutatja, hogy már elég sok ország van, ahol vannak olyan szakpolitikák, amelyek segíthetnének az indirekt intézkedések révén csökkenteni a dolgozók szegénységét. A második pont is nagyon fontos itt, a szociális transferek kérdése. Felolvasom, mert így értetőbbé váljuk, hogy mennyire komplex a dolgozói szegénység. A háztartások számára nagyon lényeges az, hogy az egyének és háztartások számára is a kumulatív hátrányok lehetnek, amelyek egyébként egymás ellentétes irányokba hathatnak az élet során. Egy ország intézményi rendszere, a szakpolitikái, illetve a szolgáltatások minősége, megfizethetősége és rendelkezésre állása is hatással van a dolgozók szegénységére. Nos tehát, röviden a minimálbérről. Először is tudjuk a kutatásokból, hogy az, amennyit egy háztartás egy minimálbérből keres, ez egy felnőtt ember tud megóvni a szegénység kockázatától, de többet, mint egy főt nem tud megvédeni, Úgyhogy nagyon sok háztartásban a helyzet az, hogy több mint egy ember is dolgozik, és ebben az esetben nagyon fontos lenne, hogy magas legyen a minimálbér ahhoz, hogy elérjük azt, hogy tényleg megvédik az embereket attól, hogy szegény dolgozóká váljanak, dolgozó szegényeké. A Minimálbérrel azonban a dolgozói szegénység tekintetében az a probléma, hogy a legtöbb alacsonyabb fizetett ember nem szegény. Nagyon gyakran ők mondjuk a második kereső egy háztartásban, a második kereső az, aki részmunkaidőben dolgozik, és ezért kevesebbet keres, tehát önmagában azáltal, hogy a minimálbért növeljük, egy kisebbséget védenénk csak. a dolgozói szegénységgel sújtott háztartások nagy részét nem védenénk ezzel az intézkedéssel. A minimálbérrel a másik probléma az, hogy jelen pillanatban a fizetésből élőkre koncentrálódik csak, mindeddig az önfoglalkoztatókra ez nem vonatkozott, és más nem szabványos foglalkoztatási formára sem vonatkozik. Még egy dolog, amit megtudtunk, és egyébként ezen még dolgozunk, nem teljes mértékben kikristályosodott a dolog. A kollektív szerződések nagyon sok országban gyakran nem fedik le az összes szektort. Tehát nem jutunk el mindenkihez ezzel az intézkedéssel. Szaladok ki, futok ki az időből, úgyhogy gyorsan ugrok a végső következtetések diájára. Láttuk azt, hogy a részmunkaidősök és a határozott idejű szerződések, illetve a nem önként vállalt részmunkaidő, valamint az önfoglalkoztatók csoportja legveszélyeztetettebb, a dolgozói szegénység szempontjából. Ezért nagyon fontos a tisztességes szociális védelem végiggondolása, hogy a nem szokványos foglalkoztatási formákban dolgozókat védjük. Illetve az, az időszakos dolgozóknak a védelme. Illetve nagyon fontos, hogy a teljes háztartás körülményeit figyelembe vegyük akkor, amikor megítéljük a dolgozói szegénységet. A minimálbér a szociális védelmi intézkedéseknek ugyan nagyon fontos része, de szerintünk a minimális háztartási jövedelemre kéne inkább összpontosítani, mert ez sokkal pontosabban tükrözi a dolgozói szegénység helyzetét. És végül, de nem utolsó sorban, a dolgozói szegénység elemzésekor nagyon fontos, hogy a relatív szegénységet mérjük a mutatóinkkal, és azért jelen pillanatban ezt tesszük, de az abszolút szegénységet, tehát az anyagi nélkülözés szintjét is mérni kéne. Szakpolitikai válaszok tekintetében vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy jó lenne az Európai Bizottság 2013-as ajánlásait is figyelembe venni, a gyerekekbe való beruházást és a hátrányos helyzetűek öngeneráló ciklusának megtörését, hogy a gyermekek ne szegénységben nőjenek fel, és azzal, hogy a dolgozói szegénységre összpontosítunk, ez egy olyan elem, amit nem szabadna szem, előtt, szem elől veszítenünk, hiszen nagyon szorosan összefügg az, hogy valaki egy szegény háztartásban nő fel, és utána szegény dolgozó marad. A szociális pillér, a szociális jogok pillére is kimondja, hogy a gyermekeknek joga van ahhoz, hogy megvédjük őket a szegénységtől. Nagyon font, hasznos keret ez a pillér, de szerintünk kulcsfontosságú, átfogó elvnek kéne ezt tekintenünk, ami messzebb megy, mint a tisztességes bérezés önmagában. Köszönöm szépen! Természetesen tapsoljuk meg az előadónkat. Dublinból érkezett, hosszú ideig utazott. Most akkor a képviselőké a szó. Ha valaki fel szeretne kerülni a listára, kérem jelezze. Kezdhetjük a koordinátorokkal, ha hozzá szeretnének szólni, amennyiben nem. De úgy látom, a lelnököm is szeretne hozzászólni, parancsoljon. Igen, köszönöm a szót. Nagyon köszönöm a beszámolót. Nagyon érdekes részleteket hallottunk. Két kérdésem lenne. Az egyik, valamilyen ígéretes gyakorlatra bukkantak valamelyik tagállamban, amit aztán EU szerte alkalmazni lehetne? Második kérdésem, mondana nekünk valamit, bár említette már a nemekre vonatkozó jellemzőket, illetve az egészségi állapottal kapcsolatban találtak-e valami Mm, kapcsolatot a dolgozói szegénységbel. Köszönöm. Köszönöm. Denis, szeretne hozzászólni, nem? Jó, rendben. A szocialistáktól Angel úr. Nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt a, az előadás. Két kérdésem van. Nos, ami a lakáskérdést illeti, egyre válságosabb a helyzet, itt egyértelmű. Luxemburgban, ahol nagyon magas a minimál bér, mégis létezik ez a dolgozói szegénység. Tehát van-e kapcsolat a között, hogy a jövedelem hány százalékát fordítják lakhatásra? Aztán elemezték az adók helyzetét is, illetve az adózásra vonatkozó politikát is ennek is lehet valamilyen hatása arra, hogy a dolgozói szegénység kérdését megoldjuk. Köszönöm szépen. ID? Nincs senki? Igen. Parancsoljon, ön jön. Először az ID. Köszönöm szépen, franciául szeretnék hozzászólni. És azt szeretném tudni, és talán azt szeretném itt most felvetni, hogy a szegény munkavállalók milyen mértékben vannak jelen az önfoglalkoztatók között, a platformokon dolgoz, dolgozókra gondolok itt elsősorban. Tehát milyen százalékos arányban vannak jelen itt. Köszönöm a kérdését. Léze asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönet az előadónak az ügynökség részéről. Rendelkezésre állnak-e adatok azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékossággal élők esetében mi a kapcsolat a nehézségek között, illetve a, tehát az a között, hogy milyen nehéz munkát találniuk, illetve hogy milyen százalékos értéket képviselnek ők a szegénység terén. Köszönöm. Köszönöm. Aztán Demerel képviselő következik. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani az előadásért, és köszönöm, hogy ezeket a tényeket megismerhettük. Lenne előre egy kis megjegyzésem. Szeretném tisztázni azt, hogy miről is beszélünk. Arról beszélünk, hogy az emberek szegények, vagy veszélyeztetőket a szegénység, pedig dolgoznak, kisebb arányban teljes munkaidőben, vagy pedig rész munkaidőben dolgoznak saját akaratok ellenére. Szerintem ez botrányos. Európáról beszélünk, az euról, mikor beszélünk, arról beszélünk, hogy mifajta jólét van itt, és ugyanakkor arról is beszélünk, hogy egyre többen, és most 10-20 évről beszélünk, nagyon sok ember dolgozik, és mégsem tud megélni a munkájából. Én, mint korábbi szakszervezeti uh, képviselő, úgy gondolom, hogy ez abszolút botrányos. A nőket gyakrabban érinti ez a helyzet. Elmondta ön is a bevezetőjében, hogy a háztatások jövedelmét szeretnék alapul venni, de el kell mondanom azt, hogy ez talán egy kicsit torzítja a képet, mert az, aki dolgozóképes korában kevesebbet keres, akkor szegényebb lesz nyugdíjas korában is. Nagyon sok idős ember él szegénységben. Úgy gondolom, hogy nem lehet ez az alap, nem lehet relativizálni ezt, ezt szerettem volna előre bocsátani. Különböző atipikus foglalkoztatási formáról beszélt, beszélt a, a látszólagos önfoglalkoztatókról, a részmunkaidőről. Milyen fajta más atipikus munka helyzetek vannak, amelyekkel együtt jár a szegénység kockázata, például a különböző bérmunka, az al, alfoglalkoztatottak. Ezzel kapcsolatban vannak-e adatai? Ez érdekelne engem. Jó lenne arról is beszélni, hogy az európai belső piacnak is volt erre hatása, hogy egy ilyenfajta negatív uh, fejleményt láthatunk számos tagállamban. Én Németországból érkeztem, itt az volt a helyzet, hogy a 2000-es évek elején utalván a versenyképességre utalva tönkötették a munkajogokat, Dél-Európában a trojka politikája tette ezt tönkre, és ezen változtatni kell. Három intézkedést nevezett meg, többek között a az alapvető, illetve a minimális jövedelmet. Örülök annak, hogy erről beszélhetünk, örülök, hogy az Európai Bizottság szeretne ezen a területen aktívnak lenni. A szakszervezetek is követelik azt, hogy a médián jövedelem 60%-át tekintsék minimális jövedelemnek, mi a helyzet ezzel, milyen fajta véleménye van ezzel kapcsolatban, és azt is mondta, hogy indirekt intézkedésekre is szükség van, transferekre is szükség van. Igen, én ezt eh, mindenképpen támogatnám, de még ennél is fontosabb véleményem szerint a tarifák kérdése, hány olyan ember van a tagállamokban, akik dolgoznak, de egy olyan rendszerben, ahol nincsen tarifaszerződés, vagy kollektív szerződés. Ez is fontos lenne, hiszen mindenki, aki ezen kívül dolgozik, az ki van téve annak, hogy vagy ébérrel e kell dolgoznia. Now I give... Köszönöm a kérdését. Ha a frakció közül nincs más senki, aki hozzá szeretne szólni, akkor Romszkinel asszonyi a szó, parancsoljon. Elnézést, ha rosszul ejtettem ki a nevét. Legközelebben próbálkozom. Jobban. De már nagyon sok változatát hallottam, köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Először is. Azt hiszem, gratulálnunk kell a Eurofundnak, mert nagyon jókor készült ez a jelentés. A válságot követően évek múltával is visszavisszatérő téma, hogy minőségi munkahelyeket teremtsünk Európában. Hogy megpróbáljunk megszabadulni a szegénységtől, támogassuk a szociális kohéziót. Nagyon fontos ez a fenntartható gazdasági fellendülés, ez pedig nem volt egészen zöggenőmentes mindenütt. Szociális kihívások, lakhatási kérdések, gyermekszegénység, ezek más és más képet mutatnak az egyes tagállamokban. Az aktív megelőzésnek az egyik fontos céljának kéne lennie Európa szerte a szegénység megelőzésének, hiszen minden tizedik európait fenyeget ez. Ennek ellenére a, az idei bizottsági programban meg sem említik a gyermeket, szegénységet. Pedig ez volna az első lépés a felé, hogy a szociális kiszolgáltatottságot csökkentsük. Nem mindig elég az, hogy az emberek munkahelye van, ahhoz, hogy ne legyen szegény. Ez egyértelműen kitűnik a jelentésből. Az Eurofoundnál milyen intézkedésekre gondoltak, hogy rugalmasabb munkaprogramok szülessenek, mi legyen azokkal a munkavállalókkal, akiknek gyermekeik is vannak, hogyan lehetne szélesebb körben elterjeszteni. Elnök, Köszönöm, van időnk, lehet lassabban is beszélni. Nem futottunk még ki az időből. Végül, de nem utolsó sorban van még Bishop asszony is esetleg hozzá szeretett volna szólni. Most Danielson képviselő úr következik, parancsoljon. Köszönöm, megpróbálok nagyon lassan beszélni. Köszönöm az előadást is a dolgozói szegénységről, de főleg ami a nem tipikus, normális munkavállalási feltételekhez való kapcsolatot illeti. Legalább senki nem mondhatja el azt, hogy támogatjuk a dolgozói szegénységet, de ha megnézzük a nem standard munkavállalókat, az elmúlt években a politikai szinten is aktívan segítettük őket. Ha nem önkéntes részmunkavállalást nézzük, Svédországban megpróbálunk mindenkinek olyan jogot biztosítani, hogy teljes munkaerőben, munkaidőben dolgozhasson, ha akar. De mégis elsősorban a nők azok, akik az állami szférában dolgoznak. Tehát nem hiszem, hogy a politikusokat kellene okolni, hogyha azt látjuk, hogy egyre több az önfoglalkoztató, ezt a politika is előteremti, mint helyzetet, különböző meghatározott időre szóló szerződés létezik, ezt is politikai síkon támogatják. Ha erősebb a kapcsolat az ilyen nem normális, általános munkavárosi formák és a dolgozói szegénység közötti kapcsolat, akkor mi az ajánlatuk? Mit javasolnak, hogy fellépjünk ez ellen? Mert azt gondolom, hogy a dolgozói szegénység esetében azt kellene erőltetnünk inkább, hogy a lehető legtöbben normális munkaszerződéssel dolgozzanak. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy megjegyzés? Tessék, jó úr. Köszönöm a szót, és köszönöm az előadást. Az egyik kérdésem az egyik diához kapcsolódik, amely a megoldásokat tárta elénk. Nyilvánvalóan mi olyan megoldások felé tendálunk, amelyek a legjellemzőbbek ma. Elsősorban a bérek tükröződnek ebben, nem normális munkavállalási körülményekkel. De vannak-e olyan tagállamok, amelyek a kézzelfogható megoldásokat próbálják eh, támogatni. Például eh, az átképzés, eh, továbbképzés, az élet hosszig tartó tanulás. Talán önök készítették a legátfogóbb tanulmányt, ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani, kapcsolódva egyik kollégámhoz is, aki a megoldásokra utat. Önök szerint olyan jelentős szakpolitikai terület ez, amely a dolgozói szegénység esetében a helyzeten javíthatna jelentősen. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban Bishop kollega következik, parancsolja. Köszönöm, nagyon rövid kérdésem lenne is, ajánlásaim azzal kapcsolatban, hogy az EU-s szakpolitikákban nagy az ellentmondás, egyrészt például a gazdasági ajánlások vonatkozásában, ami a gazdasági reformokat illeti, ezek gyakorta arra vezettek, hogy a dolgozói szegénység növekedett. Ez is benne van az anyagban. Másrészt, ami a szociálpolitikát illeti, erről is volt szó, hogy lehetne kiegyensúlyozottabb szakpolitikát kialakítani, például az európai gazdasági politik, gazdaságpolitikák, eh, illetve olyan struktúrák között, amelyek ezekkel foglalkoznak, és amelyek célja az, hogy tényleg csökkentsük a dolgozói szegénységet. Köszönöm, kedves kollégák, nagyon érdekes kérdéseket fogalmaztak meg. Öné a szó, 14 perce van. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a sok rendkívül fontos és aktuális kérdésre válaszolhassak. Először is megpróbálok a kérdések elhangzása sorrendjében válaszolni. Nos, melyek azok az ígéretes gyakorlatok, amelyeket EU szerte el lehetne fogadni? Nos, az Eurofoundnál gyakorlatilag az a az erősségünk, hogy látjuk, hogy mi történik az egyes tagállamokban. És megpróbáljuk megmagyarázni azt, hogy Ezekben az országokban miért alacsonyabbak a dolgozói szegénységi ráták? Ugyanakkor azt is be kell vallanom, hogy a dolgozói szegénység annyira sajátos és összetett téma, hogy annyira az intézményes keretekhez kapcsolódik, hogy egyáltalán nem könnyű olyan megoldásokon gondolkodni, amelyek nem generikusak. Tehát például, ami a lakhatási árakat illeti, ez nagyon jó példája azoknak az intézkedéseknek, vagy kérdéseknek, amelyek úgy oldhatók meg, hogy legyen elegendő olyan lakás, lakás lehetőség EU szerte, amelyet az emberek megengedhetnek maguknak. Tudom, hogy például a gazdagabb országok, mint például Luxemburg esetében, a magas árak azt jelentik, hogy nagyon sokan nehezen tudják kifizetni a lakbért, és gyakorta jövedelmük egy negyedét erre kell fordítaniuk. Ez eléggé általános jellegű megoldás. Tudjuk azt is, hogy sokat segít, ha az embereket megfelelő készségekkel látjuk el. A dolgozói szegénység nagyon nagy probléma a szakképzettséggel nem rendelkező emberek körében. Tehát például Romániában vagy Bulgáriában itt kellene befektetni. De most már ország specifikus megoldásokról beszélünk, és azt gondolom, hogy az Eurofound gyakorlatilag táblázatokkal segíthetne, hogy lássák, hogy mi a helyzet az egyes országokban. Ezt összefoglaljuk, ami elég komplikált lehet, de ahogy már említettem, hiszünk abban, hogy fontos hogy a háztartás összetételét vizsgáljuk meg, és lássuk azt, hogy egy adott háztartásban mi az a minimál bér, amire szükség van annak érdekében, hogy ne fenyegesse ezt a háztartást a szegénység. Tudjuk, hogy a nők esetében nagyobb a kockázat. Főleg azért, mert nők szokták egyedül nevelni a gyermekeiket. Úgyhogy ha elég vicces módon megvizsgáljuk azokat a százalékos értékeket, amelyek a nőket, illetve a férfiakat ö, takarják. Úgy tűnik, hogy a nőknek a helyzete nem is olyan rossz, mert olyan háztartásban élnek, ahol ők a második keresők. De gyakorlatilag végül is mindig figyelembe kell vennünk a nemek helyzetét is. Volt egy rendkívül részletes kérdés. Who are the poor and, and, and... Hogy kik a szegények, és tulajdonképpen mire is gondolunk itt. Úgyhogy gyakorlatilag a dolgozói létszámot az EU-ban különböző csoportokra próbáljuk osztani, és azt látjuk, hogy azok, akik teljes foglalkoztatásban dolgoznak, hogyan is alakul a szegénységi ráta. Minél többet dolgozik valaki, annál kevésbé van kitéve ennek a kockázatnak. Aztán ott vannak a nyugdíjasok. Felmerül a nyugdíjasok szegénységének kérdése. Nem hiszem, hogy ez benne van a jelentésben, de azt hiszem, hogy érdekes lenne ezt is megvizsgálni, hogy mi a helyzet a szegénységgel, amikor valaki nyugdíjba megy. Itt aztán végképp fontos a nemek helyzete, mert ugye a nők a, az aktív időszakukban kevesebbet tudnak dolgozni. Nem tudom, egy kicsit elvesztem itt a kérdés vonatkozásában, hogy a választnak annak kellene lennie, hogy több normális ö, munkalehetőséget kellene biztosítani, vagy milyen megoldások lehetnének. Feltéve azt, hogy egyre több lesz a platform tevékenység, ebbe az irányba fogunk elindulni, vajon biztosítja az, hogy mindenkinek ugyanazok a jogai-e, ugyanolyan szociális védelemben részesül-e, függetlenül attól, hogy teljes foglalkoztatásban dolgozik-e, vagy csak időnként, vagy több helyen dolgozik, függetlenek kellene lenni attól, hogy milyen jellegű tevékenységet végez, vagy milyen helyzetben dolgozik, ugyanolyan szociális védelmi szakpolitikáknak kellene vonatkoznia mindenkinek. Aztán, hogy mindenkinek munkát biztosítsunk. Így van, ez egy nagyon fontos megelőző intézkedés, mert akik dolgoznak, még mindig jobban járnak. Azonban, itt nem csak arról van szó, hogy tényleg a munkaerőpiacon jelen legyenek, hanem hogy jó minőségű munkahelyük legyen. De hogy ezt hogy oldjuk meg, hát hozzá kell, hogy férjenek egész aktív életükben a továbbképzéshez, és előreléphessenek a hierarchiában. Aztán adórendszer, ez a szociális transferek kérdése. Nagyon sok országban nagyon sokféle rendszer létezik, az adó szempontjából, hogy adókedvezményt biztosítsanak az alacsony jövedelműek embereknek. Ez ugye megint attól függ, hogy az egyes országok milyen intézményes helyzetben találhatók. Pillanatilag azt gondolom, annyit tehetünk, hogy feljegyezzük ezeket a kérdéseket, és javaslatokat fogalmazunk meg hozzájuk ahelyett, hogy itt most gyorsan, hirtelen megoldásokat próbálják találni. Köszönöm. no another question. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további kérdés vagy megjegyzés, akkor köszönetet mondok a válaszokért. Szerintem a jövőben gyakrabban kell erre, erről beszélnünk, mert nagyon sokan érdeklődnek ezen téma iránt itt ebben a szakbizottságban nagyon sok korábbi miniszterelnök vagy foglalkoztási miniszter dolgozik, tehát mindenképpen érdekli őket ez a téma, a minimálbér kapcsolata. Szerintem jövőben is tudunk majd erről még beszélni. Még egyszer köszönetet mondok önnek. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Most megadom a szót. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely nem más, mint egy véleménytervezet az Európai Parlament és a Tanács rendelet a reform támogató program létrehozásáról. A felelős itt eh, Dragos Piszláró a Renew részéről, és most először megadom a szót eh, a jelentés készítőjének, hogy számoljon be a vélemény tervezetéről. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen! elnök úr. Valóban szerintem ez egy érdekes téma. Egy olyan dokumentumról beszélünk, amelynek célja az az, hogy jobban lehessen foglalkozni azokkal a reformokkal, amelyeket mi Európában előterjesztünk. Vannak például gondok az országspecifikus ajánlások kapcsán, amit a szemeszter keretén belül terjesztették elő, és csak egyharmadát hagyjuk ezeknek végre. A reformprogram célja az volt kezdetekben, 2008 májusától kezdve, hogy legyen egy keret, egy nagyobb keret, és ezáltal segítsük az országokat, ahol struktúrális reformokra van szükség. Másrésztről viszont arra koncentráltunk, hogy mennyire fontos ezeket a reformokat végrehozni, és ehhez adtunk ösztönzést költségvetési szempontból. A helyzet állása felveti ezt a kérdést, hogy miért van ekkora nagy késedelem. Ahogy mondtam, 2018-ra megy vissza ez a történet, és 18 decemberben volt egy csúcs találkozó, amelyen jóvá hagyták az eredeti keretét ennek a költségvetési eszköznek, amely a e, versenyképességet e, szolgálja. Aztán a rákövetkező évben, júliusban, októberben megjelent a bizottság javaslata, és a finn elnökségtől egy radikálisan más változatot kaptunk. Ezt szerettem volna bemutatni, azért, hogy értsék, hogy miről is beszélünk. Láthatják a dián, amit itt bemutatunk, hogy a bizottság eredeti javaslata igazából a reform létrehozó eszközre koncentrált euróvezetre és nem euróvezetre, aztán volt a konvergencia eszköz a nem euró, eurórára, és volt a technikai támogatási komponens, ez az SRSS utódja volt, az SRSP utódja volt. Az eredeti bizottsági javaslatból az euró csúcs találkozó illetve az ECOFIN tanácskozása után most már teljesen más fajta eszköztár alakult ki. Látható, hogy egyrésztről itt van a BIC, a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz. Ez a reformokra és a befektetésekre koncentrál az euró övezetben, illetve az ERM 2-es országokra, és van egy másik eszköz a nem euró országok számára, vagy olyan országok számára, amelyek nem akarnak a BIC részesei lenne, és ezek a KRI-nek a részesei, ez a konvergencia és reform eszköz. A technikai támogatás nem változott. Miért fontos mindezt előre bocsátani? Azért, mert most van egy javaslat a jogalkotás szempontjából. A bizottság eredeti javaslat megváltozott. Amikor a véleményt létrehoztam, mindent január 30-a körül készítettünk elő, január 13 körül készítettünk elő, január 24-re elkészültek a fordítások, van egy határidő a módosítók begyújtására, ez február 19-e. Nincs sok idő tehát, de a dokumentum igazából már január 24-e óta elérhető. Március 16-án, 17-én kell megvitatnunk a módosítókat, és kompromisszumokat kell létrehozni, és majd meglátjuk azt, hogy hogyan lehet meglapodásra jutni. Április 29-én kerül ez már a szabadságok elé. Kedves kollégák, az az elképzelés, hogy tartalom szempontjából 24 módosító lenne, 13 a preambulum bekezdésre, a fennmaradó a cikkeket érinti a módosítók közül. Az Apple szabadság szempontjából mi próbáltunk utalni a szociális jogok európai pillérébe, a szegénység elleni fellépésre, a hozzáférésre, a munkahely teremtésre, mert mondom mindezt el, azért, mert nagyon fontos ez az Apple számára, akkor, amikor tele is változásokról, befektetésekről beszélünk, a tagállamok esetében, akkor szeretnénk egyfajta tartalmat látni. Itt is szeretnénk kiemelni azt, hogy létezik a szociális Európa, illetve a szociális jogok európai pillére. Ursula von der Leyen is beszélt mindenről, és mindenképpen e, ezt a kérdést ehhez kell e, kapcsolni. A reformokat nem csak a válságok kapcsán kell néznünk, nem arról van szó, hogy válságok kapcsán jönnek létre a reformok. Mi úgy véljük, hogy a reformok esetében itt arról van szó, hogy ezek lehetőséget kínálnak, Szeretnénk kiemelni ezt, és van egy módosító erről. A másik dolog a módosítások szempontjából ahhoz kötődik, hogy figyelembe kell vennünk a technológiai fejlődést, ellenálló munkaerőpiacra van szükség. Ez egy olyan téma, amelyről már korábban beszéltünk. Újfajta munkahelyek teremtődnek, és ehhez kötődik még a dolgozói szegénység és erről is szólunk. Van még egy módosító a nem euró országokra vonatkozólag, hogy neki strukturális reformokat kellett végrehajtani a konvergencia szempontjából. Az euróhoz való csatlakozás nem tagállami választás, ez egy szerződéses kötelezettség, és eh, ehhez reformokra van szükség, hogy a konvergencia létrejöjjön ahol túlzott egyensúlytalanság van, ott reformok kellenek, és egy olyan költségvetés kell, amely ezt megoldhatja. Azt is láthatjuk, hogy az inkluzív strukturális reformok nagyon fontosak a gazdasági konvergencia szempontjából. Kiemeljük azt is, hogy mennyire fontos a támogatás, amit az EU intézmények adnak technikai segítségnyújtás szempontjából, és az is fontos, hogy beszéljünk a reformok elfogadhatóságáról, főként az európai szemeszter kapcsán. Gyakran esik szó az európai szemeszterről, a változásokról. Fontos, hogy kiemeljük azt, hogy a tagállamok szociális indikátora is részei ennek. Végezetül egy dolog, amit szeretnék még kiemelni, ösztönzés a tagállamok számára, azok számára, amelyek részt kívánnak venni a programokban, és amely amelyek szeretnének szakértőkkel konzultálni, a szociális partnerekkel. Ezek a fő pontjaim, amelyekről beszélek a tervezetben. Azzal zárnám, hogy az eredeti bizottsági javaslat alapján terjesztettük elő a javaslatainkat, és azon alapján, hogy ebben a szabadságban miről is beszélünk. Ami fontos, az az, hogy ebben a hónapban találkozik az Eurócsoport, utána lesz a következő napban az ECFIN találkozó, és ezután születik majd meg a végső változat, ez kérdőjelet jelent abból a szempontból, amit terjesztünk elő. Valószínűleg a folyamat változni fog bizonyos szintig, és nem tudjuk, hogy fog kinézni a végén. Mindezt elmondván köszönöm szépen, hogy beszámolhattam a munkámról. Ha vannak kérdések, akkor azokat örömmel megválaszolom. És ha már most szólhatok itt, a társ jelentés tevőknek is szeretnék köszönet mondani. Ez nagyon jó módja ez annak, hogy a módosítóinkat, véleményünket az emplőből tovább küldjük az illetékes szabadságnak. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekfeszítő előadást, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Nem, először még az elnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Először Dobrev Klára kap szót, mert José Manuel Fernández nincs itt, így Klára öné a szó. Thank you very much, I'll try to be then. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is van egy általános mondat, amivel azt hiszem, hogy mindannyian kicsit csalódottak vagyunk. Az általánosabb költségvetési javaslat szerintem valahogy az aggályunkat ki kéne fejezni, konkrétabb dolgokat szeretnénk látni. Amin azonban a reformtámogatási programmal kapcsolatban konkrétabban a jelentéstevő megközelítésével elégedett vagyok, és három dolgot szeretnék kiemelni, amik szerintem rendkívül fontosak, illetve módosítókat szeretnék majd benyújtani, hogy megerősítsem, vagy még konkrétabbá tegyem ezeket a szerintem rendkívül fontos kérdéseket. Az első az európai szociális pillér és a szociális dimenzió megerősítése általánosságban. Szerintem ez az elkövetkezendő egy-két évben nagyon fontos lesz számunkra minden Európai Bizottsági Javaslat szempontjából, különösen azokkal kapcsolatban, amelyek összefüggnek a szemeszterprogrammal vagy a többéves pénzügyi pénzügyi kerettel. A másik, amit nagyon fontosnak találok, konzultáció az érdekelt felekkel, különösen a szociális partnerekkel ön is rámutatott. Szeretném ezt még jobban megerősíteni, és a bizottságnak jogot adni arra, hogy ellenőrizzék, hogy valami igaz-e vagy nem, vagy legyen egy, ne, ne csak egy checklistájuk legyen, ahol kipipálnak dolgokat, hanem legyen egy valódi konzultáció szociális partnerekkel. Nagyon sok tapasztalatunk van már erre vonatkozólag, az Európai Unióban a szociális partnerek nélkül nem fognak strukturális reformok létrejönni, hanem kudarcot fogunk vallani, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem. És a harmadik téma az, hogy nem csak, hogy a népességet figyelembe kell venni akkor, amikor a tagállami allokációkról beszélünk, hanem a szolidaritást, a kohéziót és a gazdasági fejlettséget. Ez utóbbi, előbbi kettő is nagyon fontos pillérek. Nos, tehát szerdáig néhány módosítót fogok benyújtani, főleg ezen területekre vonatkozólag. Csak hadd mutassak még rá valamire, ami kicsit ennek a témának a hatáján kívül esik. Természetesen a reformtámogatási program mögötti logika az, hogy a tagállamnak kérnie kell. Azonban akkor, amikor már a konkrét projektekről beszélünk, vagy a konkrét finanszírozási programokról, akkor ott vannak a civil szervezetek, az önkormányzatok, akik szintén a program részeseivé várnak. Úgyhogy azt javasolnám, hogy különösen akkor, amikor konkrét problémák merültek fel az ország specifikus jelentésekben a szemeszter során, és tudjuk, hogy valamilyen lépéseket kell tennie a tagállamnak, de lehetséges, hogy a tagállam mondjuk politikai okokból nem akarja ezeket a lépéseket meghozni, akkor adjunk lehetőséget a tagállamnak arra, hogy a, a, a, az önkormányzatoknak például a tagállamban, hogy technikai segítséget nyújtsunk neki publikációval, vagy tanulmányal segítsük őket abban, hogy előre léphessenek mert ez megerősíteni az Európai Uniót általánosságban, illetve a gazdasági uniót is. Van tehát egy allokáció a tagállamoknak, ne menjen ez kárba, ne vesszen kárba, hogyha látjuk, hogy az országjelentések és az ország specifikus jelentések milyen hibákra hívják fel a figyelmet, hanem akkor egy másik szinten próbáljuk meg támogatni a tagállami önkormányzatokat. A tagállamoknak kötelezettségük van az euró övezetbe való belépésre akkor, amikor teljesítik a, a kondíciókat. Azonban vannak olyan tagállamok, amelyek politikai okokból nem akarják ezt megtenni, bár teljesítik a, feladat, a feltételeket. Hogyha ez jogi kötelezettség, akkor tegyük lehetővé más érdekelt felek számára, hogy mondjuk tanulmányokat végezzenek, amik esetleg segítenek abban, hogy a közös erőfeszítéssel eljussunk oda, hogy az euró Európa szerte közös alapja legyen a gazdaságunknak. És még egy utolsó megjegyzés, ami ezekből a gondolatokból ered, az általános megközelítés mindig az előfinanszírozásra összpontosít, de pont az említett problémák miatt, és tudom, hogy mm, most ez hatályon kívül van, hiszen most nem általánosságban beszélünk az európai finanszírozásról, de talán érdemes lenne bizonyos projektek esetében felvetni azt, hogy az előfinanszírozás megfelelő módszere az akkor, amikor civil társadalmi szervezeteket célzunk meg a támogatása. Köszönöm szépen, köszönöm a munkát, köszönöm, ez az irány szerintem is a követendő. Elnök, köszönöm szépen, Klára, most Ellen Lici szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Ma egy rendelet javaslatról beszélünk, ami eszköz lenne, hogy a tagállamok hogyan topnak strukturális reformokat létre az, amit az Európai Bizottság akar. Nos, úgy gondoljuk, hogy itt arról van szó, hogy minden eldöntött intézkedést kell bevezetni, amelyek kötelezővé teszik a tagállamok számára, hogy az Európai Uniós döntéseket a szociális, gazdasági területeken alkalmazza, minden olyan esetben, amit mi katasztrofálisnak ítélünk. Nos, utalva az olasz államra, hiszen olasz vagyok, ami a reformokat illeti, és amit a bizottság akar, tehát a 2011-12-es időszakban, Mária Monti időszakában, illetve a Renci kormány időszakára vonatkoznak. A bizottság javaslatban idézik azt a technikai javaslatot, amely a strukturális reformokra vonatkozott Görögországban, és amit a bizottság biztosított a 2011-13-as időszakban. Azonban semmiféle ex post pozitív értékelés nincs, ami a következményeket, illetve a reformok eredményét illeti. Mindenek ellenére ami azt az eszközt illeti, amit most vizsgálunk, tehát hogy a kohenziót, a produktivitást a, javítsuk, és több munkahelyet teremtsünk, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk. Olaszországban gyakorlatilag elég sok az elvesztett munkahely, ugye Görögországgal kapcsolatban nem akarnék semmit mondani, pont az ellenkezőjét mutatják ezen oknál fogva, mint frakció, nem tudjuk elfogadhatónak találni azt, hogy ilyen reformokat akarjanak hazánkra erőltetni. Rendkívül módon ellenezzük ezeket a reformokat. A tagállamoknak kellene az egyetlen felelősöknek lenni a saját szociálpolitikai reformáikért a munkahelyek teremtés vonatkozásában, akár csak a fiskális területen, azért, hogy megfelelő intézkedéseket hozhassanak, megfelelő beruházásokat hozhassanak hosszú távon, hogy a, a munkanélküliséggel is felvessék a harcot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Joanna Kupcsinszka kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon ambiciózus véleménytervezetet, amit eh, Piszláru kollega beterjesztett. Természetesen szeretnénk eh, nagyon eh, megfelelő megközelítést alkalmazni a reformok támogatására, hiszen ez nagyon fontos számunkra a szociális pillér miatt is. 27 millió euróra lesz szükség erre a programra, és figyelni kell a társadalmi biztosítás, oktatás, munkaerőpiacra, és, és javítani kell ezen szektorokat. Egyetértek azzal, hogy a strukturális reformok, amelyek benne vannak a reform támogatási programban, azok kihat, kihatnak majd a munkaerőpiacra, illetve a társadalmi szutásra és Az oktatás, a, az munkahelyteremtés, a digitális jövő, a társadalmi bevonás, a szakképzés, az mindenki számára egyelő esélyt kell, hogy adjon, főként a fiatalok számára. Fontos ez, közelíteni kell az egészségügyi rendszereket is, és erre is prioritást kell adni. Ezen kívül szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ügyelnünk kell arra, hogy precízek, legyünk pontosak, legyünk, és jó lenne, hogyha elkerülnénk azt, hogy túlságosan kiszélesítsük ezt a szöveget. Meg vagyok arról is győződve, hogy bizonyos fajta tekintetben pontosabbá lehetne tenni a szöveget, és ez kevésbé tenné hosszúvá a szöveg, szöveget. Remélem, hogy a frakcióm támogatni tudja majd ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen, Joana. Kira Maria Peter Hansen nem látom, vagy másra az oldaktól. Sandra Pereirának adom meg a szót a GUE NGL nevében az utolsó árnyék eladónknak. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkájáért. Kemény munkát végzett. Ez az egyik olyan téma, ahol teljes mértékben ellentétben vannak az álláspontunk. Az Európai Bizottság a tagállami szuverenitásba és gazdaságpolitikába akar beleszólni, ez egy támadás. A bemutatott megoldások sem a bizottság részéről, sem ezen véleménytervezet részéről nem fogják a megközelítést megváltoztatni. A reform támogatási programok csak megerősítik azokat a reformokat, amik már megvannak. Miközben az lenne a gondolat, hogy a piaci liberalizációt, a strukturális reformokat, a munka, jogokat erősítsék meg. De ehelyett csak a szociális és adó igazságosságot fogja rontani, és a dolgozók jogai ellen fog hatni illetve ellenében megy a gazdasági, szociális és területi kohézió elérésének az Európai Unióban. Ez a program azáltal, hogy a finanszírozást összeköti azzal a móddal, ahogy a tagállamok az európai szemeszterben teljesítenek, csak meg fogja erősíteni az egyenlőtlenségeket, és még jobban beleszól a tagállamok életébe a bizottság. A Gazdaság és Pénzügyi Unió, valamint az EU, illetve ezen eszközök további elmélyítése nem megfelelő válasz az Európai Uniós országok előtt álló kihívások megoldására. Ez csak rontaná a kondíciókat, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a véleménytervezet, ami az ENSZ fejlesztési, fenntartató fejlődési céljaira is utalásokat tesz, mindazonáltal csak egy antidemokratikus és antiszociális menetrendet támogat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most megkérdezem a bizottságot, hogy szeretnének-e szót kérni. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatunk. Először is szeretnék Piszlár úrnak gratulálni. Mindig nagyon jól elmagyarázza, hogy hol áll a helyzet. Nagyon nehéz ez az egész eljárás, hiszen az első bizottsági javaslatból kiindultunk, és azon annak alapján nagyon sok módosítás történt, a tanács nagyon sokat módosított rajta, de ön a prezentációban nagyon pontosan bemutatta a helyzetet. Nos, bár voltak módosítások, és még lesznek is, a programnak a célja ugyanaz marad, hogy a strukturális reformokat támogassuk, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy egyáltalán nem az a gondolat, hogy a bizottság előírjon bármit a tagállamoknak, teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok előjogait arra, hogy reformokat hartsanak végre. Ez a program mindössze lehetőséget ad a tagállamnak, annak a tagállamnak, amelyik szeretne pénzügyi támogatást kapni bizonyos reformok támogatására, hogy ezt megtegye. Tehát a tulajdonosság elvét teljes mértékben tiszteletben tartjuk, a tagállam az, amely a reformcsomagot meghatározza és bemutatja. A gondolat az az, hogy a reformok végrehajtását segítsük, ezt mozdítsuk elő, és az európai szemeszter által felvázolt kihívások mint tudják, itt nem csak a liberalizációról van szó, a szociális jogokról is épp. Ellenkezőleg egyre inkább szeretné az európai szebeszter a szociális kihívásokat is figyelembe venni és arra ösztönözni a tagállamokat, hogy csökkentsék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a népesség jogait. Tehát ezek a reformok, az ilyen irányú reformok lennének támogatva a reformtámogatási programban, illetve az, hogy ellenálló képesebb legyen a társadalom és a gazdaság. A változtatások ilyen jellegű kontextusában történnének tehát a allokációk, ex ante allokációkra is sor kerülhetne, de most a tanácsal folytatott eszmecserék kontextusában azt látjuk, hogy az egyforrású GDP-t is szeretném, mint mutatót beemelni a folyamatba a tanács, ez is a kohézió egyik a feltételrendszerének a részévé válna. A bizottsági javaslathoz képest vannak olyan részek, amelyeket nem nagyon ö, módosított a tanács, például azt, hogy lesz egy nyomonkövetési program, amit a bizottság végezett, de ez is önkéntes. A tagállam jön el a bizottsághoz, és kér technikai segítséget önkéntes alapon az értékelésre. Eddig úgy tűnik, hogy minden tagállam igényli ezt a támogatást, amit a bizottság jut, juttatna. A független értékelés elérhetővé fog válni, ennek az eredményeit meg fogják kapni. A tagállamok, a hatóságok azok, amelyek javaslatot fognak tenni a csomagokra is, illetve a technikai segítségnyújtásra is. Ebben a kontextusban, illetve a technikai segítségnyújtás kontextusában egy közvetlen vagy közvetett, kedvezményezett kaphat támogatást, de a kérdé, kérést azt a tagállam kell, hogy benyújtsa. A tagállam dönt arról, hogy hogyan akarják ezt a munkát elvégezni, a bizottság ebben nem szól bele. A bizottság előfeltételeket nem ö, határoz meg. Az egyik potenciális kritérium egyébként, amit a bizottság használhat egy csomagnál, egy reformcsomagnál az az, hogy megnézi a tagállam végrehajtási kapacitását. Például, hogy ha a reformot helyi szinten kell végrehajtani, vagy a regionális hatóságok hatáskörébe tartozik, és szövetségi kompetencia. Tehát akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy az érintett hatóságoknak megvan a megfelelő kompetenciája, és ebben tudunk segíteni, ezt tudjuk megerősíteni, hogy biztosítsuk azt, hogy a reform tényleg megvalósul, de ennél távolabb nem is tud és nem is akar menni a bizottság. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várjuk, hogy az eladó véglegesítse a munkát. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban az eladónak adom vissza a szót, de mindössze három perce van. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azt gondolom, hogy a bizottság hozzászólása világosabbá tett néhány pontot, ami a kritériumokra vonatkozott, és az megfordított egyfőre első GDP-vel kapcsolatos kritérium tekintetében is világosabbá vált a helyzet. A 21. cikkből ítézek, lehet támogatást adni a nemzeti hatóságoknak, hogy jogi szempontból létrehozzanak egységeket. Tehát, hogyha például a szakszervezetek panaszkodnak valami probléma miatt, és a hatóság feltárja a problémát, és valamilyen javaslatot tesz ennek az orvoslására, erre tud például támogatást kérni a tagállam, de a tagállamnak kell, hogy kell kérni ezt a tag, támogatást. Az európai szemeszter most megfelelő ajánlásokat fogalmazott-e, vagy beleavatkozik-e a tagállamok munkájába. Erről beszélhetünk. De amikor ebben a házban a szemeszterről beszélünk, akkor a, mindig azt próbáljuk elérni, hogy a szociális és a környezetvédelmi dimenziója egyre világosabbá váljon, illetve megpróbáljuk megerősíteni a szemesztert, hogy kiegyensúlyozottabb legyen. Tehát szerintem a különböző fájlok között nagyon fontos, hogy legyen átjárás, és összhangban dolgozzunk a különböző témákon. Én bízom az Európai Bizottság kapacitásában arra, hogy jó ajánlásokat fogalmazzon meg a tagállamok felé. Együtt kell működnünk a parlamentnek, a bizottsággal, hogy egy jobb keretet adjunk ennek, hogyha probléma van ezzel a kerettel. De a bizottság szövetségesünk a szerződések betartásában, ami a reformok kérdését illeti. Én magam is már proaktívan megemlítettem, hogy a reformok, strukturális reformok általában negatív asszociációkat keltenek a társadalmainkban. De nézzük meg a különböző reformgenerációkat. Legyen egy olyan reformgeneráció, ami a hozzáférés és a lehetőségteremtésre fog összpontosítani, és talán ezzel reagálok Elena Lici felvetésére. Köszönöm szépen a ö, megjegyzéseit. Nos, tehát itt az a mögöttes gondolat, hogy az első eszköz konkrétan abból áll, hogy a tagállam kér beruházási lehetőségeket. És ezzel a szociális menetrendet tudja elősegíteni, illetve azokat a dolgokat, amiket említettem. És még egy dolog, kötelezettség. A kötelezettségek nem innen származnak, azok a szemeszterből származnak. Itt egy lehetőség és egy ösztönző csomagról beszélünk, ami a beruházásokra és a reformokra összpontosít. Köszönetet mondok mindannyiuknak a hozzászólásaikért, várom a meg módosító indítványokat, és biztos vagyok benne, hogy ennek alapján gyümölcsöző eszmecserét folytatunk majd, hogy a szakbizottság a lehető legjobb véleményt tudja kidolgozni. Köszönetet mondok a bizottságnak is a támogatásukért, illetve nagy érdeklődéssel várom a következő eszmecserét a témáról. Köszönöm szépen, Dragos! A módosítók benyújtásának határideje február 19, 2020-ban, 12 óra. Nem tudom, hogy dél vagy éjfél, de 12. A módosítókról március 17-én fogunk eszmét cserélni. A szavazásra az Amploa szakbizottságban április 9-én kerül sor, az illetékes szakbizottság pedig május 27 vagy 28-án szavaz a témáról. A plenárisra pedig júniusban kerül ez az ügy. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eszmecserét, és akkor most a hatos napi rendi pontra ugrunk át. Szívesen üdvözlöm az előadót, és most csenyelvre váltok. Úgyhogy szerintem szükségük lesz a fülhallgatókra. Takže, milí kolegové, další položkou je příprava obecných pokynů pro rozpočet. Tehát Dovolte mi přivít... Kedves kollégák, a 2021-es költségvetés általános iránymutatásairól lesz szó. Remélem sikerül lesznek róla megvitatni. Itt van velünk a 2021-es költségvetés jelentéstevője, örülök annak, hogy itt van, hogy beszélhessen velünk a prioritásokról. Szeretnék eh, néhány agálynak hangot eh, adni, amit eh, elnökként szeretnék elmondani. Láthattuk a múltban azt, hogy a bizottságunk véleményei, amelyet az általános jelentés kapcsán benyújtunk, kevésbé befolyásolja az állásfoglalási indítványt. Jó az, hogy most egy kicsit hamarabb reagálhatunk a tervezetre, még mielőtt a költségvetés általános tervezete megszületne, de a kérdés az az, hogy tényleg lehetősége ez arra, hogy a prioritásainkat átadjuk. Én persze mindig optimista vagyok, és hiszek abban, hogy sikerül majd ezt elérnünk. Szeretnék a Költségvetési Szakbizottságnak és köszönetet mondani, hogy a megközelítésüket megváltoztatták. Még egy dolog, ez egy eljárási dolog igazából. A plenáris ülésen még egyszer benyújthatunk módosítókat, a módosítóinkat ott még egyszer benyújthatjuk lehet egy olyan módosításról is szó, amit az Költségvetési Szabadság elutasított. Ezt meg lehet tenni a 96-os cikk alapján az eljárási szabályzatból. Az 56-os szabály 4 pontja alapján történhet ez meg. Eddig erre lehetőség volt, de ez um, hiába való volt meg volt a lehetőségünk arra, hogy a módosítókat benyújtsuk, ezeket ki kellett válogatnunk, ez sok időbe tellett, de ennek semmi értelme nem volt, mert mindig elutasították ezeket a módosítókat a plenáris ülés során. Kísérleti projektről van szó, kísérleti projektekről, előkészítő intézkedésekről, az A és B kategóriákat vették csak figyelembe a bizottság megközelítése nem mindig őszinte, mert vannak hiányosságok. A hiányosságokat orvosolni kellene a szakbizottsági ülés során, vagy a plenáris ülésen. Miért kell itt időt, pénzt pazarolnunk, mert nem lehet javítani ezen a helyzeten. Miért nem lehet ezt a megközelítést megváltoztatni? Vannak olyan projektek, amelyek egy évig tartanak, ezeket nem lehet meghosszabbítani? Nem kellene tisztázni ezt a helyzetet? Szerintem más szabadságok hasonló kérdésekkel küzdenek. Örülünk annak, hogy itt van Láró úr és talán egy kicsit meghallgatja az aggájainkat, megkapja a szót, elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, de szerettem volna elmondani azt, hogy milyen megjegyzéseink vannak, a szó. Dziękuję, Thomas. Merci beaucoup. Euh, la route rousse, non Köszönöm, Thomas ez komplikált még a franciák számára is. Köszönöm, hogy a bizottság fogadott. Köszönet tehát először is elnézést. Én itt a foglalkoztatási szakbizottság tagja vagyok, ez rendkívül eh, foglalkoztat ez a kérdés, de a költségvetési szakbizottság is eh, felkért. Én új vagyok itt most képviselőként, ez nagyon sok munka főleg Berlin számára, mert Németország fog ö, gyakorlatilag ö, sokat tenni ennek érdekében. Úgyhogy elnézést kérek, rendkívül aktív képviselő vagyok, 25 éve próbálok fellépni a különböző szervezetek keretén belül ma. Nem azért vagyok itt, hogy csak az útmutatásokról beszéljek, hanem azért, mert osztom az aggájaikat. Ezzel kezdték, van is miért aggódni, amikor látjuk azt a költségetési tervezetet, amelyeket a az államfők javasoltak, ugye Charles Michel februárban beszélt erről, 1,074% a GDP-nek ez nevetséges. Azt gondolom, hogy ilyen gyenge költségvetést a parlament nem fogadhat el, különben abszolút nem tudunk előrelépni sem szociális, sem éghajlati, sem migráns kérdésben, pedig ezek fontosak. És nagyon sok frakció már negatívan lépett fel, és azt gondolom, hogy ha nyerni akarunk valamit, akkor össze kell fognunk. Ezért javasoltam, és köszönet ezért már is, Hat hónapja vagyok gyakorlatilag képviselő a 2020-as költségvetésben, árnyékjelentés készítő voltam, és már is nyertünk 1,9 milliárdot ahhoz képest, amit az államfők akartak nekünk adni. Ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy összeüljünk, együtt törjük a fejünket már februártól kezdve, mert ez a tárgyalás nagyon komplikált lesz. Tehát a 2024-es költségvetés általános jelentéskészítője vagyok, de ez borzasztó nagy tusa, mert a több éves pénzügyi keret része ez. Úgyhogy megyek egyébként Berlinbe is, nyilván egyetértek azokkal a barátainkkal is, akik a több éves pénzügyi keretről tárgyalnak, tehát közös a feladatunk, keresek szövetségeseket, és azt gondolom, hogy ha meg akarjuk a csatát nyerni, akkor össze kell fognunk, akkor nagyobb súlyjal nyomunk alatba. hogyha 28-as sorra gondolunk itt a több éves pénzügyi keretben, akkor minden országot meg kell kérdezni, hogy konkrétan mire gondol, azért, hogy meggyőzzük a, az állampolgártársainkat. Van egy PowerPoint előadásom, hogyha működik, az nagyon jó. Két nagyon fontos dolog van, az igaz, a szociális igazságosság, az éghajlat, a költségvetés. A Száhelban óriási a asszály. 1600 év óta ilyet még nem láttunk. Az AIDS rengeteg embert gyilkolt meg, de gyakorlatilag ugyanez lesz a helyzet az asszályjal is, ha nem lépünk fel. Aztán vannak komoly problémák. Ugye az Egyesült Államokban a CO2-t mérik minden nap, minden héten, minden hónapban a CO2 kibocsátást. Ma egyre súlyosabb a helyzet. A 60-as évek elején a CO2 csak 0,8 egységgel nőtt évente, most háromszorosa ennek ez az érték. 450-es egységről beszélhetünk, és annak ellenére, hogy egy csomó csúcs volt már ebben a témában, egyáltalán nem úgy tűnik, hogy megoldódna az éghajlattal kapcsolatos helyzet, sőt, Ugye ott vannak Ausztráliában az erdőtüzek, óriási CO2 mennyiség kerül az atmoszférába, ez csak növelni fogja a felmelegedést, a metán is nagyon nagy mennyiségben talált a légkörben, és ez csak rosszabb lesz. Tehát most kell fellépünk, ugye Madridban decemberben szó volt erről, és több millió ember reménykedően fordul Európa felé, Tényleg nagyon sokan voltak Madridban. Ursula von der leyen a Green Deal-ről nagyon sokan hallgatták, és ha ez sikerül Európában, ez fantasztikus, és akkor Kína és Japán és talán az Egyesült Államok is hasonlóképpen járnak el. Ha viszont költségvetési síkon Európa nem képes a Green Deal-t finanszírozni, sose fog sikerülni, és ez óriási problémát fog jelenteni. Egyébként eh, mellékesen Nikolás mit két héttel ezelőtt beszélt a Green Deal-ről, 5 millió új munkahelyet teremthetnénk így Európában. Ez konkrétan azt jelenti, hogy kettővel lehetne csökkenteni 2030-ig a CO2 kibocsátást. Ez a szlogeneken kívül sokkal fontosabb. Ugye nálunk, a Pireneusokban, az én falumban, Párizsban, mindenütt az elkövetkezendő tíz év során az épületek felét szigetelni kellene, az iskolákat, a középületeket, át kell alakítani a mezőgazdaságot. Voltam egy gazdaságban, Régen ketten éltek egy ilyen ö, gazdaságban, most négyen, és biogázt hoznak létre. Tehát a mezőgazdaság terén is lehet védeni a munkahelyeket, javítani a gazdák életén, de ehhez nyilván nagyon nagy beruházásokra van szükség, mert a gazdáktól nem várhatjuk el, hogy egyedül finanszírozzák mindezt, hogy minden egyes család saját maga szigetelj az épületeit, hogy minden egyes falu egyedül lépjen fel. Két költségetése van tehát szükség, és amikor Kennedyre utal van der Leyen asszony, ez nagyon szép beszéd volt, hogy mi döntöttünk el a mi döntöttünk arról, hogy a holdra menjünk, de az ember a haját tépi, mert ugye a NASA költségvetését 15-szörösére kellene növelni, és hogyha 1,7%-kal növeljük, az semmi. Ugye 400 ezer munkahelyet teremtettek, de hát ugye egészen más a költségvetésük. Amikor a Green Deal-ről beszélünk, akkor a New Deal-re utalunk, amikor Roosevelt megérkezett ide, az embereknek abszolút nem volt semmi reményük, és amikor három hónap alatt bevezette ezt a reformot, az óriási hatékonyságot jelentett, a szövetségi költségvetés háromszorosan növekedett, Eh, mégpedig olyan fiskalitással, amely több millió munkahelyet teremtett, e reményt szült az embereknek több millió amerikai számára. De hát ugye ezek nem csak szép szavak voltak, meg volt hozzá a költségvetés is. Ezért, ami a szakbizottságot, a mi bizottságunkat illeti, ezért fontos Kennedy-re, illetve eh, a Rooseveltre való utalás. Nos, mi a helyzet a greenwashing-gal? Eh, van der Leyen asszony, illetve Timmermans úr is azt mondta, hogy pillanatilag nincs friss pénz. Ugye Charles Michel projektet vezetett be, és akkor a 7,7 milliárdról reménykedtünk, a 7 milliárd sem olyan sok a 7 évre, és hát gyakorlatilag nem is lesz új pénz. Tehát az első kockázat az, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség, mert ugye financiális válság alakulhat ki nagyon fontos a finanszírozás a munkahelyek szerint. A nagyon sok közgazdás azt gondolja, hogy megint lesz pénzügyi válság, körülbelül két év múlva. De nekünk, parlamentnek, bizottságnak figyelembe kell ezt vegyük. Több mint 2530 milliárd dollárra nőtt az adóság az Egyesült Államokban. Ilyen még sosem volt. Ott van a kínai helyzet miatt, stb. A legtöbb ö, közgazdász úgy gondolja, hogy az idén fog robbanni, vagy jövőre. Ronald Trump meg akarja hosszabbítani ezt a rendszert, de a legtöbb közgazdás úgy gondolja, hogy ez így nem maradhat. Mert ez pont olyan, mint amikor az ember repül valahol, és a két motor két furcsa hangot ad ki, és ugyanez a helyzet Kínával és az Egyesült Államokkal. Több millió a munkanélküli, nagyon jól tudjuk, hogy válságról van itt szó, és Európát is érinti az néhány héttel később, hogyha kirobban a válság, akár Kínában, akár az Egyesült Államokban. Madame van der Leyen egyik prioritása az, hogy megfelelő biztosítékokat tudjanak bevezetni a munkahelyek vonatkozásában. Hallottuk, hogy ez az Európai Bizottság prioritása. Mindenki tudja, hogy lesz pénzügyi válság, nem tudjuk a mandátumunkat enélkül letudni, lesz több millió munkanélküli, vagy pedig valamilyen munkahelyvédelmi rendszert fogunk bevezetni. Van der Leyen mondja, kurz arbeitra utalt, hogy az emberek rövidebb ideig dolgozzanak, és mondjuk 95-98 százalékát tartsák meg csak a jövedelmüknek. Nem tudom, Európában ez elképzelhető-e, költségvetési kérdés. Ez szerintem bizarr, hogyha megszavazunk egy több éves pénzügyi keretet, és nem gondolkodunk el ezen, illetve hogy ennek milyen kihívásai vannak. Ugye itt a foglalkoztásügyi szakbizottságot is érinti az Amerikai Egyesült Államok adósság állománya. Láthatják, hogy gyakorlatilag 50 és 81 között nem volt szükség a egyetlen egy állományra sem. Miért? Mert a szociális értékeket tiszteletbe tartották. Mielőtt Bretton Woods-ot összehívták 44-ben, Roosevelt Filadelfiában egy dokumentumot fogalmazott meg, itt arról volt szó, hogy nem lesz hosszú távú béke, hogyha nincs szociális igazság. Úgyhogy mindenki, aki a 29-es válságot ö, ö, ismeri, tudja, hogy szociális szabályokra van szükség a, a munkaidő, a minimálbér és egyéb területeken. Úgyhogy 30 éven keresztül ezeket tiszteletbe tartották, látják, hogy milyen fantasztikus ez a dokumentum, nem volt semmiféle pénzügyi válság, nem volt szükség semmiféle adóságra és amikor 80-ban Ronald Reagan lett az elnök, akkor megmagyarázták, hogy ó, nincs erre szükség, mennek le a, a jövedelmek, inkább magán adósságok, állami adósságok halmozása történik. Tényleg nagyon érdekel mindannyiunkat az, hogy mi az igazságoság szociális téren. Ugye 30 éven keresztül volt innováció, konkurencia, prosperitás, de nem volt pénzügyi válság, nem volt szükség adósságra, mert ezeket a szociális szabályokat tiszteletbe tarták, tartották. De ahogy ettől eltekintettek, egyre bizonytalanabb a helyzet, nagyon sokan szenvednek ettől, Úgyhogy mindezen okoknál fogva úgy gondolom, hogy a 2021-es költségvetés és a több éves pénzügyi keret két prioritással kell, hogy rendelkezzen a Green Deal, sikeres kell, hogy legyen mindenféle szempontból az energetikai hatékonyság, stb. a lakhatás vonatkozásában. De azért is, és ezért örülök, hogy itt vagyok, mert nem beszélnek eleget ezekről a kérdésekről az általános viták során, hogy hogyan lehet hatékonyan előrelépni a munkahelyek biztosítása terén. Elnézést kérek, mert eddig nagyon keveset voltam itt. Tudom, hogy vannak, akik már régóta itt dolgoznak, de előre tudunk-e lépni? Ö, októberig például, hogy a mondjuk Charles Michel ö, már februárban akarta a megállapodást, de hát ebbe senki sem hitt, de október-novemberig sikerül ezt lezárni. Ugye elkezdődtek a meghallgatások a saját forrásokról, leszek pótköltségvetés, tudjuk, hogy Németország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország nem akar több pénzt ide befektetni, de ha rá akarunk mutatni arra, hogy előre tudunk lépni ezen a területen, ez jogos lenne szociális szempontból, itt a saját forrásokra gondolok, a Költségvetési Bizottságnak nincs ebben kompetenciája. Ezért ennek a szakbizottságnak a feladata ez, Ugye ott van még a környezetvédelmi költségvetési ö, szakbizottság, aztán konkrétan látni kell, hogy milyen hatása van ennek a, köcs, a közlekedésre, egyebekre. Nos, elnök úr, van még öt percem? I beg your pardon. <coughs> Merci. Három. Köszönöm szépen. Ön is beszél franciául? Köszönöm szépen. Tehát, maga bizottság is állítja, hogyha sikeresek akarunk lenni a Green Deal-ben, és 5 millió munkahelyet teremteni, mert ez nagyon fontos mindenütt, legyen ez nagyváros, vagy vidék, nálunk 10 ezer kis ö, falu tartja el a nagyvárosokat, stb. stb. Tehát, ami a vásárlóerőt illeti, hogyha az ember szigeteli az, ép, az épületet, akkor gyakorlatilag 800 eurót nyer évente, télen nem fázik annyira, nyáron nincs annyira melege. Legyen ez akárhol, Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, ha a, vá- a családok jobban élnek, ez szuper. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Grönobli polgármesternek igaza van, Úgyhogy azt gondolom, hogyha európai finanszírozás is van, akkor az lehetővé teszi azt, hogy az éghelylet és a szociális igazságosság terén is előre tudunk lépni mindenütt. Hogyan tudjuk ezt finanszírozni? Az Európai Bizottság a január 14-i dokumentuma meglepő módon maga is azt mondja, hogy minden évben 260 és 530 milliárd hiányzik ha át akarjuk alakítani az épületeinket, illetve a mezőgazdaságot. Úgyhogy tárgyalni kell. Ö, talán 16 milliárdos hitelt lehet fölvenni, ami az éghajlatot illeti, de hogy lesz ez finanszírozva? Van ez tehát előre kell lépni, sajnos nem tudom ezt kifejteni, hogy hogyan, tehát minden egyes ágazatban konkrétan kell lépni, hogy a létező eszközöknél mi működik, mi nem, mi az, ami munkahelyet teremt, mi az, ami nem, mi volt hatékony, mi nem, és hogyan lehet új eszközöket kidolgozni. Nincs varázspálca a Költségetési Bizottság jelentősebb bizottságért harcol majd. Szerintem nagyon fontos a saját források kérdése, hogy ne érintse ez az állampolgárokat, mert 30% a franciáknak, a lengyeléknek nem akar többet fizetni. Aztán egy éghajlatbankot is szeretnénk, ez jobban használja majd fel a forrásokat. Nos, ami ezt illeti, már csak két gondolatot engedjenek meg, 16 milliárd hitelt tudna ez évente ö, nyújtani, ez nyilván kevés, hogyha 6 milliárd épületről beszélünk. Nos, ami a központi bankot illeti, 240 milliárdot akar évente új pénzként felszabadítani. Elkezdődött a gondolkodás a Költségvetés és a Gazdasági Szakbizottságban is tiszteltetett a központi bankot, de ha 100 milliárd új pénzről beszélünk havonta a központi banknál, az régi és az új kvantitatív easing vonatkozásában, akkor ahelyett, hogy ez spekulációra fordítódna, inkább é, a munkahelyeket teremtse. Ez jobb finanszírozás. Aztán új forrásokat is kell kidolgozni. Itt van például az éghajlatbank, aztán a saját források, de a tagállamok azt akarják, hogy a parlament új megoldásokat javasoljon. Aztán ami a valós európai költségvetést illeti 100 milliárd, amit évente be kellene fektetni, aztán fiskális igazságosság, hogy az adóelkerülés ne felvegyük a harcot, illetve az európai országok közötti adóverseny elleni harc. 45% volt átlagban korábban, most 18% pusztán a profit adó. Pedig az osztalék az hatalmas, a profit az jó dolog, mert akkor jól működnek a cégek állítólag. Na de mi lesz vele? Adnak a, az ott dolgozóknak is, vagy pedig ez kilép a valós reál gazdaságból? Ha nem fektetik be újra sem a cég, sem az ott dolgozók, akkor nem megfelelő valós gazdasági előrelépésre fordítódik Úgyhogy ezért kell a profitot megadóztatni. Ez nem egy fatalitás. Rooseveltnek ugyanez a problémája, üres a kassa. Texas, Florida, Arkansas csökkentette az adókat, és négy hónap alatt Roosevelt szövetségi adót vezetett be a profitra, tehát tök mindegy, hogy hol van a cég, ugyanazt a 30%-ot fizette. Tehát meglepő, hogy 38%-os az adó ott nálunk, ugye az Egyesült Államoknál nem szovjet rendszer van, nem akarják, hogy ne prosperáljanak az emberek. Tehát 38%-os a szövetségi adó, mi meg 19-re estünk vissza, Úgyhogy a Költségvetési Bizottságnak az egyik megoldása az, hogy legyen európai adó a profitra, ez nem a KKV-kat érinteni, vagy a kis ö, vállalkozókat, hanem ha saját forrásokat akarunk, és jobb költségvetést a foglalkoztatottság, illetve az éghajlat érdekében, akkor ezt kell bevezetni. Tehát, hogy jelentősebb legyen a költségvetés, ahelyett, hogy feleznénk eh, a számlát, és hogy ne az egyéneket kérjük arra, hogy jelentős munkálatokat eh, végeztessenek, Európának be lehetne lépni, irányelvet lehetne megfogalmazni, hogy 20 év alatt minden épületet eh, ö, szigeteljünk. Lesz még majd egy dokumentum is kiegészítésképpen. Köszönöm, elnök úr. Si beaucoup pour votre excellent présentation. Köszönjük ezt a kitűnő előadást, és most ismételten csehre váltok, és megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Szerintem nincs időnk arra, hogy mindenről beszéljünk, de jó lenne, ha mind kértem ki röviden beszélni, és eh, ebből szempontból beszéljünk a költségvetési kérdésekről. 21 eh, kapcsán néhány dologra ügyelnünk kell. Először is eh, az eszközök 2000 21-re vonatkozólag ezeket um, ügyelni kell, hogy um, lezárják az a korábbi program programjait, és hogy ezek ne álljanak a korábbi, további programok útjában. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az is, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak a többi eszközök, és például a globalizációs alap, a rászorulókat támogató alap, az EASI, és ön is említette ezeket a hozzászólásában. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések nagyon fontosak. Ezek kis részt képeznek ugyan, de hogyha ezeket jól előkészítik, akkor ezek egy nagyon jó módját adják az innovációnak, és számos problémát is megoldhatnak. Nagyon érdekes példákat láthattunk a múltban, és voltak olyan kísérleti projektek, amelyek által valamit végrehajtottak, és ebből később egy szabályozási eszköz jött létre. Az is fontos, amit az imént említettem. A kísérleti projekteket annak alapján kell megítélni, hogy milyen hozzáadott értékük van. Az Európai Bizottságnak is meg kell ezt vizsgálnia, de a Költségvetési Szakbizottságnak is. Egy nagyon specifikus programot szeretnék említeni, amelyet én és polák kollégám nyújtott be a szociális lakhatásról. Nagy volt az érdeklődés ennek irányában az Európai Bizottságnál, de Mégis ezt a projektet törölték a költségvetés és szabizottságnál. Szeretnénk ezt három, szerettük volna ezt három tagállamra kiterjeszteni, csak egyet javasoltak végezetül. Ismételten benyújtjuk ezt a javaslatot, és remélhetőleg pozitív lesz a visszajelzés majd. Még egy megjegyzés. Erről is beszélnünk kell még majd egymással. De először engedjék meg, hogy az SND ányék jelentéstevének, Mark Angelnek adja meg a szót. Köszönöm. Nem árnyék jelentéstevő vagyok, de Lesek Miller nevében beszélek, aki nem tud ma itt lenni. Néhány gondolatot szeretnék megosztani az SND részéről. Úgy gondoljuk, hogy ez a tervezet számos prioritásunkat tükrözi, a friss pénzt, az igazság, a méltányos átállást, és ez nem megy az ESZ Plus kárára. Szükség van arra, legyen egy vészterve, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a szociális jogok európai pillérét megfelelően hagyják végre, viszont ehhez megfelelő eszközökre van szükség, és létre kell hozni az európai gyermekgaranciát, és be kell venni mindezt az MFF tárgyalásokba is, ezt részévé kell tenni az ESF plusznak, plusznak és nagyon fontos azt is biztosítani, hogy az MFF ambiciózus legyen, legyen késlekedés, és koncentráljon ez a szociális dimenzióra, a méltányos átállási lap kapcsán fontos az, hogy ez ne vegyen el összkezeket, a pénzügyi támogatás mert így is kihívást jelent. Aggódunk amiatt, hogy az Apple módosítókat nem veszik figyelembe a költségvetési szabadságban. Elnök, köszönöm szépen ezeket a konkrét javaslatokat. Most Samira Rafaella következik, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentés tevőnek, és nagyon szoros volt az ütemtervünk ezen tervezetnél, de lényeges az, hogy hozzá tudunk szólni ehhez a témához, amely nagyon kötődik a munkánkhoz. Számos módosítót láthattunk. A Rinyú tagja vagyok, és mi is javasoltunk módosítókat. Kiemeljük azt, hogy mennyire fontos a bevonó szociális Európa. A cél az az, hogy a bevonást támogassuk, ez az alap, és megvizsgáljuk a hiányosságokat is ebben a költségvetésben, ahol a kizárás bekövetkezhet. Ez az a perspektíva, amelyen keresztül mi ezt néztük, Néhány módosított hadd emeljek ki. Támogatjuk a szociális, a bevonó szociális Európát, ezeket a módosítókat, az egyenlőséget, az egyenlő hozzáférést a nők férfiak számára a munkaerőpiacon. Szeretnénk, hogyha minden gyermek Európában, aki ki van téve a szegénységnek, a kizárásnak, az alapvető szociális jogaival élhessen, és ami az intézmények kapcsán nem kerül figyelembevételre, az az, hogy bizonyos területek nem figyelnek. A klímaváltozásról beszélünk, akkor nagyon is figyelni kell a tengeren túli területekre, amelyek ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak. Mindemellett azt is hangsúlyoznám, hogy sok erőforrásra van szükség, hogy le tudjuk küzdeni a klímaváltozást, és hogy biztosítsuk azt, hogy mindenki velünk tarthasson ebben az átállásban. A Renew részéről megvizsgáltuk azt, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a költségvetés mindenki számára bevonó legyen. Köszönöm szépen, nem látom körünkben az ID képviselőjét, Maria Peterhansen sem, úgyhogy megadom a szót Sandra Pereira kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Most területi kohézióról is beszélnünk kell. Nem lehet kihagyni ennek kapcsán a szegényebb európai állampolgárokat sem. Megvizsgáltuk a munkajogot, a lakhatást. Úgy gondoljuk, hogy ezek a legfontosabb pontok. A Eurofund tanulmányban is rámutattak ezekre a kérdésekre, és arra kell törekednünk, hogy meglegyen a lehetőség a megfelelő bérezésre. Amikor megnézzük azt, hogy ki van, ki van kitéve a szegénységnek, ezek főként nők, részmunkaidőben dolgozók, mezőgazdálkodók, vagy olyanok, akinek bizonytalan a családi helyzete, nem lehet elfogadni azt, hogy ne legyen területi vagy szociális kohézió, és ne katonai célokra legyen fordítva a plusz pénz. Most megadom a szót, sőt azt kérem a bizottságtól, hogy az Európai Bizottság, hogyha hozzá kíván szólni, akkor most tegye meg. Igen? Nem? Oké. Okay. Akkor a jelentéstevőt kérdezem, hogy eh, kívánna szólni? Igen, tessék, a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is reagálni szeretnék az első kérdésre, aggodalmára, a fizetési válság. Ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy 84,7 milliárd kifizetésre került sor, tehát nem kell, hogy aggódjon az Európai Bizottság az M plusz 2, M plusz 3 tekintetében sem. Így tudunk tehát a jogi alapon szépen haladni, de nagyon fontos, hogy az Európai Szociális Alap vagy az Európai Kohéziós Alap ne sérüljön. Az iránymutatásokban azt látjuk, hogy nagyon frusztrál, hogy nem tudunk mindent beletenni, de nagyon fontos lenne, és igaza van amikor hangsúlyozza, hogy az innovatív projektek tudnák az új európai politikákat előmozdítani, és ezért nagyon fontos, hogy ne kérjünk túl sokat, és ezt önök tudják ellenőrizni. De persze én nem vagyok mindenért bűnös, én csak egy képviselő vagyok. A Költségvetési Bizottságnak néha nehéz volt a rengeteg projekt és kísérleti projekt és egyéb közül választania. Nincs megfelelő eh, információk, lehetséges, hogy tévednek, nagyon sokat érvelnek, vitatkoznak egymás között, tehát nagyon nehéz kiválasztani a rengeteg projekt közül, a PP és PA közül azokat, amelyek valóban érdekesek. 24 órából áll a nap, tehát mi is emberek vagyunk, nagyon nehéz ez a válogatás. Úgyhogy jó lenne, ha valami ezt megkönnyíteni. A Költségvetési Szakbizottság nagyon szeretne önökkel együttműködni, hogy egy ambiciózusabb költségvetésünk legyen, és az, e- a fontos, hogy az egész parlament a lehető legegységesebb legyen. Márkáncsel és a szociális pillér nem akarunk olyan költségvetést, amely csökkenti a ö, szociális pillért. Egy milliárdal többet akarunk költeni a zöld Európára, az nagyon fontos, de nem jelenti azt, hogy semmihez nem nyúlunk hozzá. Európa nem tud úgy fellépni a klímaváltozás ellen, hogy mondjuk a kohéziós alapokat vagy a mezőgazdasági támogatásokat teljes mértékben megnyírbálja. És hogyha a gazdák elveszítik a munkájukat, az senkinek nem lesz jó és akkor 20 év múlva majd azon siránkozhatunk, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy valahogy megvédjük a gazdákat. Mondjuk, aki Lengyelországban azon a vidéken él, amit szeret, azt csinál, amit szeret, és megél a munkájában, az nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a árok korrektek maradjanak, és a támogatásra ne legyen nagy szüksége a gazdáknak, és hogy a gazdák ne is kelljen, hogy kérjenek támogatást, mert meg tudjanak érni a termékei kárából. De ilyen pillanatban nem ez a helyzet. Úgyhogy a szabályozási keretet le bontottuk, tönkretettük, úgyhogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag összeomlott a tej ára, és nehéz helyzetbe hozta ez a tejtermelőket. Nos, tehát először át kell alakítani a mezőgazdaságot, hogyha azt akarjuk, hogy támogatások nélkül tudjon működni. Nagyon sokan klímaszkeptikusak, de azt látjuk Franciaországban, Belgiumban is, hogy 30%-kal csökkenni fog a betakarított mennyiség a az áradások miatt, Lengyelországban a kánikulák miatt csökken a termelés, és amikor a biogázt akarunk 500 millió euróért előállítani, akkor nagyon fontos, hogy financiális, pénzügyi támogatást nyújtsunk azoknak a gazdáknak, akik ezzel, ezzel a termeléssel foglalkoznak. Na most tehát Európa, az európai méltóság, az emberi méltóságról szól. Az egész világ, tényleg az egész világ néz bennünket, hogy mit fogunk tenni a klímaváltozás tekintetében, illetve az, hogy a szociális igazságosság tekintetében mit teszünk. Az USA ránk tekint, mint a szociális modellre ennek tehát nem kérdés, hogy a klíma nevében lebontsuk a szociális védelmi rendszerünket. Ezt fent kell tartani, meg kell védeni. És hát sajnálom, hogyha a Költségvetési Bizottság nem tett mindig meg ennek érdekében mindent. A képviselők 60%-a új, de hát az öt frakció egységesebben, mert hogyha túlságosan kicsi a költségvetés, akkor arra fogunk kényszerülni, hogy igazságtalanok legyünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az alap harc itt az, hogy megvédjük a költségvetést, legyenek új erőforrások, a parlament már elmondta, hogy a következő pénz, több éves pénzügyi keretet nem tudja meg szavazni akkor, hogyha nincs előrelépés a saját források tekintetében, és ez még a zöld díj előtt volt. És most azt látjuk, hogy a zöld megállapodás miatt még több pénzre van szükség, tehát a parlament ragaszkodik hozzá, hogy legyenek saját források, és ezt így személyes meg véleményemként teszem hozzá, hogy növelni kell, a saját forrásokat, és egység, adott esetben a költségvetésen kívüli forrásokat is fel kell szabadítani. Ami mondjuk például a bankokat arra tudjuk kényszeríteni, hogy ha Európában ö, jelen akarnak lenni, akkor az úgynevezett FATKA törvény értelmében járjanak hozzá klímavédelemhez. Például ne ruházzanak be a foszilis energiaforrásokba, a költségvetési, nyilván nem a költségvetési szakbizottság hatásköre ez, de ez egy ötlet. Tehát a saját források. A saját források nagyon fontos, remélem, hogy az Európai Bizottság meghallgat bennünket. Nagyon azt akarom, hogy a parlament kimozdítsa a tárgyalásokat a, a megakadt állapotából. Az inkluzív Európa és Rafael a megjegyzése, teljes mértékben egyetértek, a befogadást támogatni kell, az minden területen megvalósuljon. Sandra Pereira is említette azt, hogy nem panaszkodhatunk minden választás után az Európa ellenesek térnyeréséről választások után, amikor azt látjuk, hogy az emberek egyre inkább sérülékeny helyzetben találják magukat. Azt nem csak szavakban, hanem a költségvetéssel is tennünk kell annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. A sérülékenység ellen küzdenünk kell, Nikolás Schmidt biztos elmondta, megmutatta Luxemburgban, hogy tud olyan területeket létrehozni, ahol nulla munkanélküli van, tehát az akarat megvan, de olyan európai projektekre is szükség van, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy befogadóbb Európát érjünk el, és az állampolgárok minden területen érezzék ezt, és az életük bizonytalansága ellen fel tudjunk lépni. Nyilván a kis munkákért ki kell állni. Azok, akik 4-500 eurót keresnek egy hónapban, hát azoknak a helyzete katasztrofális. Tehát az ilyen sérülékenység, az kitettség ellen fel kell lépni, növelni kell a vásárlóerőt, és hogyha klímával kapcsolatban fel akarunk lépni, akkor elmond, eh, ismét a Grönobli példára szívnám fel figyelmet az épületnek a szigetelésére, amivel 800 eurót takarítottunk meg ugye évente a fűtésem. Ez nyilván nagyon szerény, de kényelmes is. Kényelmesebb így élni, és még meg is takarodik egy csomó pénzt. Ez tehát az előrevezető út. Az Európai Központi Bank 240 milliárdot költ arra, hogy ilyen jellegű projekteket finanszírozom, amelyek hosszú vagy középtávon fognak csak rentabilisá válni. Sajnos elnézést, hogy ilyen hosszú vagyok, de remélem, hogy a szöveget tudjuk még együtt javítani, nagyon fontos lenne, hiszen nagyon kemény tárgyalások állnak előttünk. Júniusban fog a szakbizottság egy első projektet javasolni, ez ekkor fogunk tehát a tárgyalásnak a konkrét részébe fordulni. Köszönöm. Thank you very much. I would like only mention... Köszönöm, csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a módosító benyújtásának a határideje február 12, dél az Amplóás szakbizottságban február 20-án szavazunk, az illetékes szakbizottságban március 30-án szavaznak róla, a plenáris poron pedig áprilisban kerül napirendre a téma. Kedves kollégák, ez volt az utolsó napirendi pontunk csak annyit szeretnék mondani, hogy a következő ülésünk február 18-án lesz, 17 óra 15 és 19 óra között, utána február 20-án 9-től 12.30-ig találkozunk Brüsszelben, március 16-án 3 óra és 18.30 között szintén Brüsszelben, és március 17-én pedig 9-től 12-ig és 14.30-tól 18.30-ig is ülésezünk Brüsszelben. Köszönöm. Hogyha senki nem kívánt önöknek Valentin nap ö, ö, alkalmából jókat, és nem mondta önöknek, hogy szereti önöket, én elmondom, én szeretem önöket. Elnézést a Baki kért az elnöklésemben, ez volt az első alkalom, remélem nem volt túl rossz és mindegyiknek a legjobbakat kívánom, kellemes estét, élvezzék, köszönöm szépen a tanácsoknak is, önök a mi sztárjaink, a tolmácsok is köszönik, és köszönjük szépen a szakbizottsági alkalmazottaknak, mindenkinek, akik itt a pulpituson ültek mellettem, mindenkinek kellemes estét kívánok mindenkinek egy nagy mosolyra az arcán egészen a nap végéig. Köszönöm.